Az Alkotmányügyi Szakbizottság a 109-es nap, pont 1-es bekezdés alapján a szakbizottság ülés érzőkönyvét pontosította. Csak a rendesen megválasztott teljes körű képviselők vehetnek részt a szakbizottság elnökségi ülésein. Tehát csak a teljes jogkörű tagok. Ez a jogmagyarázat akkor kerül elfogadásra, hogyha holnap reggelig eh, legalább 40 képviselő nem ellen, ez ellen ellenbetést. Krisztiana Muscardini képviselőtársunk közölte velünk, hogy október 15-től az Európai Konzervatív Reform frakciót erősíti majd. Oda lép át. Most pedig a napi rendel kapcsolatban, illetve a munkatervel kapcsolatban